Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy... Jó estét kívánok! Elnézést kérek ezért a kis késésért. Nem volt szándékos. A mai nap nagyon mozgalmas nem volt mindenki számára biztos úrnak adunk egy kis szusszanásnyi időt. Nézzük akkor tehát a gyakorlati kérdéseket. A napirend tervezettel kapcsolatban, ha nincs senkinek észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Online közvetítés történik erről az ülésről, és még el kell mondjam azt, hogy a 2017. november 6. és 9 ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban, ha nincs, ha nincs észrevétel, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Most pedig következik a fő napi rendi pontunk. Üdvözlöm Phil Hogan biztos urat. A bizottság közleményét fogja ismertetni. Erről a dokumentumról már egy ideje eszmét cserélünk. Ma, november 29-én érkezett el az a pillanat, amikor ezt bemutatja nekünk Hogan úr. Nagyon sok konzultációt, meghallgatást tartottunk már ebben a témában illetve elég magas elvárásokat tanúsítanak az európai gazdák és fogyasztók ebben a témában, tehát összességében azért egy néhány millió fős populációról beszélhetünk. Talán tudják, hogy a mai délelőtt során az Európai Bizottság elfogadta ezt a közleményt, Ami pedig az újabb lépéseket illeti, most nem szeretnék, nem szeretnék túl részletes magyarázkodásba kezdeni. Hadd mondjam el azt az eljárásrendről a mai nap során, hogy a biztos úr prezentációja után meg fogjuk hallgatni a koordinátorokat, ők tehetnek fel először kérdéseket, utána pedig biztos úr válaszolni fog majd a koordinátorok kérdései részrevételeire. Ezután a többi képviselő is föltehet kérdéseket. Túl sok időnk nincsen, éppen ezért rögvest meg is adom a szót a biztos úrnak parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek ma este, és bemutathatom önöknek a közös mezőgazdasági politikáról szóló nyilatkozatot, közleményt, amit az Európai Bizottság ma fogadott el. Ez a közlemény, ez a mezőgazdasági tanács elé kerül a decemberi ülésen. Nagyra értékelem, hogy önök sokan, akik már megélték a KAP reformjait, a 2013-ast főleg, azt gondolják, hogy hát ez már mind megtörtént korábban. Mindazonáltal ami a KAP 2020 utáni ütemtervét illeti, ez inkább evolúció, mint revolúció. Mindemellett nagyon fontos változásokat hoz, és azt gondoljuk, hogy ezek a változások nagy szolgálatára lesznek mind a gazdáknak, mind a társadalomnak. Amikor 2014. októberben először találkoztunk, nyilván emlékeznek, hogy sokat beszéltünk az egyszerűsítésről azóta már vagy három év gyakorlatot szereztünk ennek a politikának az alkalmazásában, és most már jobban értjük a komplexitását, tudjuk, hogy működik, mi az, ami működik, és mi ami nem működik. Ezen három év alatt nehéz körülményeket tapasztaltunk bizonyos gazdasági, mezőgazdasági területeken, főleg, de nem csak és kizárólag a tej és a sertéshús ágazatban. El kell mondanunk azt is, hogy a bizottság több mint 1,5 milliárd eurót nyújtott eh, kiegészítő támogatásként ezen piaci válságokra 2015. szeptember óta. Ugyan ennek a finanszírozásnak nagyon erős pozitív hatása volt a piacon, de az is világos, hogy a jövőben eh, adhok módon mobilizálni eh, ezeket a forrásokat nem fenntartható ennek eh, ezzel szemben egy más megközelítésre van szükség, fenntartható jövőre a gazdaság, a gazdálkodó ágazatnak, aki ettől függ. Egyetértünk abban, hogy a kap az egyik eh, nagy sikersztoria az Európai Uniónak. Ez eh, ugyanannyira releváns ma, mint 1962-ben volt, mind az, mind a mellett, hogy az európai mezőgazdasági termelés előtt álló kihívások, illetve a feltételek megváltoztak az elmúlt fél évszázadban a változó feltételekhez és kihívásokhoz való adaptálódás politikája sikeres és nagyon fontos. A mai közlemény ez továbbra, továbbfejleszti a kapot, hogy megfeleljünk a mai elvárásoknak és kihívásoknak. Volt egy közkonzultáció idén, 333 ezer választ kaptunk, sokkal többet, mint a legutóbbi reform során, amikor 5400 választ kaptunk. Tehát az embereket érdekli a kap, és a polgárok és az érdekelt felek nagy része azt gondolja, hogy a, azt gondolja, hogy kapnak többet kellene tennie, sokan azt gondolják, hogy a kapnak többet kellene tennie, főleg ami a környezetvédelmet és a, mezőgaz- és a klímaváltozást illeti, illetve támogatják azt, hogy a gazdák közvetlen jövedelemtámogatást kapjanak a munkájukért. A közleményet az egyszerűsítés kontextusában kell nézni, és úgy, hogy mit lehet elérni annak eh, eh, amellett, hogy az alapjául szolgáló jogi aktus nem változtatjuk meg. Eh, el kell ismernünk, hogy nagyon jó volt az együttműködés, és jó az együttműködés ezzel a szakbizottsággal, és továbbra is számítunk önökre. Mióta mezőgazdasági biztos lettem, azóta többször is említettem, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság és az agri-food ágazat számára az, hogy hozzáférjenek számos ezt kiegészítő, vagy eh, hozzájáruljanak az ezt kiegészítő eh, Európai Uniós politikákhoz főleg azokhoz a prioritásokhoz, amelyeket a Juncker Bizottság meghatározott. Én úgy látom, hogy a mezőgazdaság egy mainstream eh, gazdaság, és nem csak a 7 millió gazda számára fontos, hanem a 44 millió ember számára is, akik ebben az ágazatban dolgoznak, eh, szélesebb ágazatban dolgoznak, és annak az 500 millió embernek is, akinek biztosítjuk eh, az élelmiszer, biztons, a, élelmiszer biztonságot. A következő feladataink vannak, a jó minőségű e, e, foglalkoztatás biztosítása, növekedés, e, beruházás, az energiaunió, energiaunió potenciáljának learatása, a körforgásos gazdaság, a biogazdaság, a kutatás, fejlesztés eredményeinek eljutatása a gazdaságokhoz, a gazdák és a vidéki területek bekapcsolása a digitális gazdaságba, illetve az Európai Bizottság migrációs agendája az hozzájárulás. Az egyik legfontosabb terület, terület, amelyek összekapcsolódnak a mezőgazdasággal, ez a környezetvédelem és a klímaakció, klímafellépés. Nagy, nagyon is el vagyunk, elkötelezettek vagyunk a COP21 Párizsi Egyezmény és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai mellett. A modernizált kap eh, hozzáadott értékét megerősíti az, hogyha nagyobb, mezők, nagyobb környezetvédelmi és klíma eh, feladatokat vállal. Kányet és vele biztosan együttműködünk ebben. A mezőgazdaság hozzá kell, hogy járuljon az EU 2030 klíma és energia célkitűzésekhez, és el kell ismerni a hozzájárulását. 1990 óta 24%-kal csökkent a mezőgazdasági nem CO2 eh, üvegházhatású gáz kibocsátás. A legutóbbi adatok azt mutatják, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 1,13%-kal csökken évente. A greening bevezetés óta a szántó terület 77%-ára érvényes a növénytermesztési diversifikálás, és a szántó terület 14%-a ökológiai fókuszterület. Az állandó terület a teljes mezőgazdasági terület 29%-a, ennek egy ötöde környezetvédelmileg érzékeny terület, és ez nagyon szigorú védelmi és igazgatási szabályoknak van kitéve. A greening az egy komplex politika, politika végrehajtásban és, és irányításban egyaránt. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi zöld architektúrát ambiciózusabb és, és rugalmasabb megközelítéssel kell helyettesíteni, és ez a megerősített környezetvédelmi és klíma eh, ambíciót, és ez egy nagyobb egyszerűsítést is szolgálja. Nem gondoljuk, hogy az egy méret mindenkire megoldás eh, jó a jelenlegi, vagy elfogadható, bevezethető a jelenlegi greening architektúra, architektúrában, és ezért sokkal nagyobb szubszidiaritást adnánk a tagállamoknak egy új végrehajtási megközelítésben. Most már nem Brüsszel fogja meghatározni azt, hogy a sövények milyen hosszúak vagy szélesek legyenek, hány fa álljon egy, egy földön vagy egy parcellán. A tagállamok fogják meghatározni a regionális kontextusban legmegfelelőbb gyakorlatokat. Azonban azt szeretném hangsúlyozni, hogy az új kondicionalitás feltételrendszer, amelyben a jövedelem támogatás nyújtása a gazda számára attól fog függeni, hogy milyen környezetvédelmi és klíma gyakorlatokat fogad el. Ez lesz az alap, tehát egy ambiciózusabb önkéntes gyakorlat előtt. Egy fontos elem az, az egyszerűsítésben az, az, hogy hogyan valósul meg ez a politika. Nem gondoljuk, hogy a top-down vagy az egy méret mindenkire megközelítés jó, és en, ezért inkább megváltoztatjuk a végrehajtást, Tudom, hogy vannak fenntartások ezzel kapcsolatban, és szeretném önöket megnyugtatni. Én beszéltem arról, hogy ez a politika miért sikeres több mint 50 éve. Az egyik e, oka ennek, hogy közös a mezőgazdasági politika. E, ez egy nagyon sikeres belső piacot hozott létre, és elkerülte a e, torzulásokat a tagállamok között. Mi itt azt javasoljuk, hogy a három kulcsfontosságú szereplő az Európai Bizottság, a tagállamok és a gazdák, illetve az agribiznisz közötti felelősség jelentősen eltolódjon de nem akarjuk kiönteni a gyereket a fürdővízzel. A jelenlegi kap megfelelés alapú, rendkívül széles körű és részletes Európai Uniós szabályok vannak, és nagyon széles körű az ellenőrzés is. A kap további egyszerűsítése mellett nagyon kicsi a lehetőség a további előrelépésre a jelenlegi compliance alapú megközelítésbe. Ezért egy új teljesítmény alapú megközelítésre van van szükség, kevesebb bürokrácia, a kedvezményezetek számára előrelépés, mm, és a költségvetésben is az eredményekre kell koncentrálni, tehát új ö, végrehajtási modellre van szükség. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy hatékonyabb, hatásosabb és felhasználó barát kell, hogy legyen a politika, a kihívásokból lehetőség kell, hogy legyen. A eltolódás, a megfelelőség alapútól a szél alapú támogatásokig világos cél megfogalmazást igényel, ezeket EU szinten fogjuk meghatározni, de az új rendszerben a tagállamoknak önálló kap stratégiai tervet kell majd kidolgozniuk, amelyben előzetes elemzést kell elvégezniük, hogy mik a szükségleteik, ki kell jelölniük a célokat, és a, a fellépések mixét is nekük kell meghatározniuk. Persze a felépések előre meghatározottak lesznek az alaptörvényben, e, ezek között lesz összekapcsolatlan, összekapcsolt beruházási támogatás és környezetvédelmi fellépés. A KAP e, terveket a bizottság felülvizsgálja, a stratégiát megvizsgálja e, minden lehetséges adat alapján, hogy mennyire van összhangban az EU közös céljaival, és az egyéb, és a különböző intervenciók mennyire felelnek meg a saját céljuknak, és innentől kezdve a célorientált megközelítésben maguk a tagállamok fogják a célokat konkrétan meghatározni, és a teljesítmény mérés módját is ők alkalmazzák. Sokkal egyszerűbb lesz a viszony a tagállam és az EU között. A tagállamok fogják a legtöbb kötelező és farm szintű előírást megfogalmazni. A bonyolultságot azzal is lehet csökkenteni, hogy lesznek azért bizonyos EU szintű megfelelőségi szabályok, amelyek azt garantálják, hogy bizonyos dolgokat mindenhol ugyanúgy kell majd csinálni, de ezen belül a tagállamok határozzák meg a alcélokat. A fölösleges bürokráciát leépítjük, a kedvezményezettek szintjén különösen, és amikor a, a bizottság ellenőrzi a tagállamok által benyújtott stratégiai terveket, arra is odafigyel, hogy a tagállamok maguk se essenek a túlszabályozás hibájába. Tehát a kedvezményező szintjén kevesebb lesz a bürokrácia, ezt a modern technológia is támogatja, például a műholdas technológiák, az számítógépes megoldások, nem lesznek papíralapú elszámolások. Remélem, hogy ezzel egy időben azt is azért tudom garantálni, hogy közös marad a közös agrárpolitika. Szeretnék néhány más aspektusáról is szólni ennek a közleménynek. Tudom, hogy súlyos gond a fiatal farmerek száma aránya, hogy tudjuk, hogy az EU-n belül a gazdálkodók, mezőgazdaság gazdálkodók mintegy 6%-a csupán 35 év alatti, és 55%-uk 50 év fölötti. Ez így fenntarthatatlan. De emlékeztetnék arra, hogy a 2013-as reform óta a Young Farmer program amelyet ugye a közvetlen kifizetése kiegészítéseképpen vezettünk be, beindult, jól működik, 280 ezer fiatal gazda felelt meg a követelményeknek, és mintegy 3 milliárd euró támogatást kaptak, és a vidékfejlesztési programokon belül 177 ezer fiatal gazda kaphat támogatást. terveink szerint. A számvevőszék külön jelentése arra következtetésre jutott, hogy a közvetlen kifizetések rendszere nem volt elég összhangban a valódi célokkal, igényekkel a fiatal farmerek esetében. Nem volt jó a koordináció a különböző pillérekből kapott pénzek között, megint csak a fiatal farmerek tekintetében, és sokkal erőteljesebben oda kell nyúlni, hogy a generációs szakadék bezáruljon. Ez persze ugye a tagállamok erőfeszítését is igényli. A tagállamok tudnak adókedvezményeket, vagy örökkösödési törvény kedvezményeket földtörvényel belenyúlni a rendszerbe, míg az EU egy EU szintű rendszert, támogatási rendszert fog továbbra is fenntartani. De a programokat sokkal célzottabban fogjuk megfogalmazni, és sokkal több lesz a fiatal gazdákat támogató program ide tartozik persze az is, hogy azt mondják, hogy igazságtalan az elosztási arány, hiszen állítólag a gazdálkodók 20%-a kapja a kifizetések 80%-át. Ez persze csak azt mutatja, hogy a közvetlen kifizetési rendszer területalapú rendszer, és hát nyilván azt kapja a támogatást, aki a földnek a tulajdonosa. Ha azt elismerjük, azzal még azzal nem mondjuk azt, ne, ezzel még nem teljes a történet, mert ugyanakkor azt is látni kell, és ezt eltakarják ezek a számok, hogy a közvetlen támogatások 72%-a ment az 5 és 250 hektár közötti méretű gazdaságokba, vagyis egyértelműen a kis és középméretűeket támogattuk többségileg. És a kedvezményezettek több mint ö, fele volt 5 hektár alatti gazda. De a kifizetések egymáshoz viszonyított arányát persze lehet tovább javítani, és éppen ezért azon gondolkodunk, hogy a közvetlen kifizetéseknek egy plafont szabunk, hogy a munkaerőpiacra gyakorolt hatása ne legyen negatív. Degresszív lesz a kifizetés, tehát minél nagyobb egy farm, annál arányosan kevesebb támogatást kaphat. Lesz egy redistribúciós mechanizmus a kis és középméretűek javára, és a valódi tevékenység végű gazdák jobban megvizsgáljuk, hogy ők kapják a pénzt, és nem csak azok, akik tulajdonosok. A bizottság tehát kötelező plafont fog előírni, vagy javasolni a társ jogalkotóknak. Ezt ugye egyszer önök már elutasították, de látha még egyszer majd sikerül, addig is azért eh, tudjanak önök is arról, hogy 2016-ban 9 tagállam már maga is plafont szabott, egy tizedik tervezi ezt 2017-ben a közvetlen kifizetéseknek, és 6 tagállam alkalmaz jelenleg is már redistribúciós mechanizmust. A kapnak ö, eh, ö, eh, a tagállamok közötti egyensúlyt is kell szolgálni, a kicsik és nagyok, a keleti, nyugatiak, északi, déli tagállamok között, Juncker elnök úr ezt leszögezte a 2017-es Európai Unió állapotáról szóló beszédében. Tehát csökkenteni kell a tagállamok közötti különbségeket a kap tekintetében is, és figyelemmel kell lenni a különböző agronómiai potenciálokra, amelyek egyes országokban mások. Mielőtt befejezném, elnök úr, még röviden szólnék azok a területekről, amelyek még benne vannak a közben, de még nem volt alkalmam szólni róluk. A vidékfejlesztésről ugyanis a növekedés, a munkahelyteremtés támogatásáról, főleg a biogazdaságok támogatásáról, ezeknek hatalmas vidéki megtartó és munkahelyteremtő erejük van. A kapnak javítani kell a, a komplementaritását a kohéziós politika céljaival. Tudom, hogy sokakat érdekel a Smart Village kezdeményezés. Örömmel jelenthetem be, hogy a bizottság meg fogja erősíteni ezt a fajta vidékfejlesztési kezdeményezést, és a jövőben is Kretú biztos asszonyok közösen elkötelezettek vagyunk mellette. Vizsgáljuk a más EU politikákkal való szinergiáját a kapnak, főleg a vidéki infrastruktúra fejlesztésben és a, a szélesávú internetfejlesztés tekintetében. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy fel gyorsítsuk a szélesávú internet kiterjesztését a vidéki térségekben. Ezt az Európai Unió kutatási programja is tartalmazza, és megteremtjük a kutatási programmal a szinergiáját a kapnak. Ezt Moodes biztosan közösen fogjuk csinálni. Szeretnénk azt is garantálni továbbá, hogy minden gazdálkodónak hozzáférése legyen egy tanácsadói rendszerhez, amelyben jól képzett, tájékozott tanácsadók dolgoznak a legmodernabb technológiák igénybevételével, hogy segítsék a gazdák pénzügy tervezését és vállalkozói segítséget is nyújtsanak. A közlemény egyébként hivatkozik arra, hogy milyen polgári elvárások vannak a ö, kappal szemben. Ugye az élelmiszertermelés a javítása, az élelmiszer hulladékok csökkentése, az állatjólét és így tovább, az antimikrobiális rezisztencia csökkentése, és egyéb állategészségügyi és népegészségügyi kérdések. Ezek a One Health koncepcióban szerepelnek majd. Egészségesebben akarunk étkezni, küzdeni akarunk a túlsúly, a, a rossz étkezés ellen, szeretnénk javítani még jobban a gyümölcsök, zöldségek hozzáférhetőségét, Ezekben a témákban Andi Jukáitis biztosan fogok együttműködni. Végül pedig elmondanám, hogy a kap mindig is piacorientált, illetve egyre a politika, és ezt próbáljuk, ezt a trendet a jövőben is folytatni. Elnézést, hogy hosszúra nyúlt ez a beszámoló de nyilván még így sem térhettem ki minden aspektusára a dolognak, viszont várom a kérdéseiket, és a bizottság pedig a közlemény benyújtásával azt reméli, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a 2018-as jogi, jogalkotási javaslatunkhoz szükséges vita most elinduljon. Bez przechodzimy do dyskusji, wypowiedzi. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig következik a vita kérdéseket fognak föltenni a koordinátorok. Mindenkit nagyon szépen kérek arra, hogy tartsa be a hozzászólási időt, ezt lehet látni majd a számlálón, két perc jut a koordinátoroknak. Tehát koordinátoronként két perc a kérdés de szúr lesz az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, eh, hogy itt a szakbizottság előtt megjelent és bemutatja javaslatát. Ezt nagy izgalommal vártuk. Egyetértek önnel, hogy a mezőgazdasági eh, helyzetben nem eh, forradalom van, nem revolúció, hanem evolúció. Korrekálni kell ott, ahol ez szükséges. Azt látom, hogy nagyon értemes javaslatok vannak ebbe benne. Mi itt a parlamentben ezeket a javaslatokat ki fogjuk egészíteni. A parlamentbe, ha benyújtanak valamit, az változatlanul soha nem hagyja el a parlamentet. Nagyon intenzíven fogunk ezzel foglalkozni. Az európai közös mezőgazdasági politika az európai egyesülési folyamat egy része volt. Én a gazda képzésemet a közös mezőgazdasági politika kezdetével vettem fel, és azóta követem ezt a mezőgazdasági politikát, és engem követ a mezőgazdasági politika gazdaként. Sokat elért döntünk, nem szabad megkérdőjelezni ezt a politikát. Amiben azonban egy kicsit szkeptikus vagyok, az, hogyha megint túl nagy nemzeti illetékességi kör lesz. Közös mezőgazdasági politikáról van szó. Most, hogyha megint túl sok nemzeti illetékesség merül fel, nem lesz-e torzulás a tagállamok között és a tagállamokon belül is? Ezt pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy ezt a közös jelleget ne veszítsük el. Nagyon kevés időm van, és arra is szeretnék utalni, hogy azok azok a pénzek, amelyeket a mezőgazdaságra kiadunk, ez, ezt gyakran pellengére állítják, mert a költségvetés 40% a mezőgazdaságra megy de hogyha mindent úgy kellene elszámolni, mint a mezőgazdasági kiadásokat, akkor csak egy eh, százalékban megállhatna az európai költségvetés, de hát egy, és ilyen kevés pénzből eh, fenntartani a mezőgazdaságot, ez eh, igazi művészet, és ez emellett ki kell tartani, mi önt ebben támogatjuk a mandátumunk végéig. Köszönöm szépen. hát mondjam el azt, hogy Sírhuber kolléga is itt van körünkben, ő, ő a korábbiakban tagja volt a parlamentnek, és szeretnék boldog új évet kívánni neki. Aztán Ártői úr is itt van körünkben, aki a Költségvetési Bizottság elnöke. Üdvözlöm Önt, elnök úr! örülök, hogy itt van a körünkben, és most pedig André úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a prezent prezentációt. Két percem, percem van, úgyhogy nagyon gyorsan fogok beszélni. Több kérdésem is lenne. Egy egyszerűsítés. Alapvetően örülök annak, hogy ilyen nyitott volt, nem szabad abba a veszélybe esni, hogy újra visszaállamosítunk mindent. Hogyha jól értettem, akkor ön azt mondja, leszögezi, hogy közösségi szinten tartsuk ezt a szakpolitikát, tehát a szubszidiaritás szempontjából azért segítünk a tagállamoknak, hogy megvalósítsák a feladatukat, de azért mégis közösségi szinten tartjuk az egész folyamatot, ez nagyon érdekes hallani a bizottság szájából. Az idő közben halad, nézzük, a környezetvédelem, klíma, egészségügy és élelmezés kérdése. Nos, ez rendkívül fontos téma a mezőgazdaságon belül, tehát a mezőgazdaságot ön, ön és önök a társadalom középpontjába helyezi, ez nagyon jó. Ez azt is mutatja, hogy itt a vidéki munkahelyteremtéssel kapcsolatos munkák sem volt teljes mértékben hiába való. Aztán piac. Itt tényleg van egy kérdésem. Úgy látom, hogy semmi nem változik. Sok hűhó semmiért azt mondják, hogy minden megváltozik, de valójában nem. Nagyon gyorsan változnak az árak, a különböző körülmények a piacon. a, azokat a problémákat kéne megoldani, amit mindig is szembesülünk például a tejjel kapcsolatban Szerintem az ezzel kapcsolatos jogszabályokat felül kéne vizsgálni. Fiatal gazdák, ön is beszélt erről, kötelező jellegű első pillérbeli támogatást kell adni az összes fiatal gazdának, hogy elkezdhessék egyáltalán a mezőgazdasági tevékenységet, és ezt minden tagállamnak meg kell adnia. Már utolsó dolog, azt gondolom, hogy igazi kohéziót kell megoldani a különböző főigazgatóságok között, tehát például a szomszédsági főigazgatósággal is, és nagyon fontos, hogy a vidéki kérdéseket, illetve a mezőgazdasági kérdéseket összekapcsoljuk. Köszönöm. Pán Poszév Nikolson. Nikolson képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a bizottsági közleményt üdvözlöm. Ez lehetőséget ad az ágazatnak arra, hogy javaslatokkal járulj hozzá a bizottság munkájához, ez nagyon jó. A lényeg viszont biztos hogy nem az, hogy hol kezdjük a munkát, hanem hogy mire jutunk vele. A kérdés csak az, hogy ebből a felajánlásból mi lesz. De a mezőgazdasági politika ugye nem egy egyszerű szakpolitika. Van itt egy dolog, ami nem fog elmúlni, mint probléma, ez pedig a költségvetés. A Brexitnek egész biztosan komoly hatása lesz a költségvetés, az Európai Uniós költségvetésre. Még akkor is, hogyha a megállapodás során a britek fizetnek valamit a költségvetésbe, egyszerű befizetésként, ez mégiscsak egy nagyon komoly fekete lyuk, és ez elég fájó pont lesz majd az kapban ez bizonyára némi nyomást fog gyakorolni a kapra. Volt olyan, amikor Brüsszel beavatkozott a mezőgazdasági politikában, de ez nem Brüsszel hibája. De arról van szó, hogy a tagállami politikusok hogyan értelmezik Brüsszelt, a brüsszeli intézkedéseket, hogyan valósítják meg, hajtják végre ezeket. Az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, de nagyon fontos az, hogy a mezőgazdaság és élelmiszerágazat erős maradjon az Egyesült Királyságban és az EU-ban is, a Brexit után is. Ön nagyon jól vázolta az expozéjában, hogy a mezőgazdaság és a, és a környezet mennyiben függnek egymástól, és ez tényleg így van. Szerintem a jövőben ezzel kapcsolatban még nehézségeink lesznek. Albertel egyetértek. A költségvetés 40% egy nagyon nagy összeg. Emlékszem, hogy a legutóbbi folyamat milyen hosszú volt, ön szerint tudván, hogy mennyi időnk van hátra ebben a parlamenti ciklusban, képes, képesek lesznek önök arra, hogy megegyezzenek ez ügyben? Elnézést kérek, egyébként előbb el kell majd mennem az ülésről, más, máshol is meg kell jelenem. Köszönöm, Müller asszony. Müller asszony, köszönöm szépen. Biztos úr, megértem, hogy azt mondja, hogy európai szinten akarunk célokat meghatározni, a keretet megadni, modernizálás, egyszerűsítés, együtt döntés, ez jó a tagállamoknak is beleszólást adni. Számomra azonban felmerül az a kérdés, hogyha a saját hazámra gondolok, amely mindent nagyon túlbonyolít, hogy hogy néz ki a stratégiai terv hogy ez valóban megfelele még a közös mezőgazdasági politikának, ezzel kapcsolatban nagy problémáim merül, merülnek fel. És az miatt is aggódok, hogy ez ne vezessen versenytorzuláshoz. Ha megnézem, hogy milyen környezetvédelmi vagy állatvédelmi előírások vannak az egyes tagállamokban, elég nagyok a különbségek. Hogy tudjuk ezt elérni, hogy ne kerüljön sor versenytorzulásra Európán belül? Aztán még egy konkrét kérdés, ön itt beszél arról, hogy a KKV-ket akarjuk támogatni, ebben egyetértünk mi is, de ön azt mondja, hogy csak az igazi, valódi gazdák kapják meg a támogatást. Hogyha megnézzük, hogy hányan vannak, akik mellékállásban dolgoznak gazdaként, 40 tehénnel például kiegészítő jövedelem miért, ezért ez Németországban nagy problémákhoz fog vezetni, hogy ezt végig akarjuk vinni. Beszélt a az állatjólétről. Ez fontos. Múlt héten Németországban egy tévéműsor volt, a 37 fok, amely az Európában az élő állatszállítmányokat követte. Öt ebben a, az műsorban, hogyha ez igaz, amit itt mondanak, ezek az élő állatszállítmányok ilyen szörnyű körülmények között valósulnak meg, és hogyha Európán belül sem tudjuk biztosítani, hogy az állatvédelmi jogot alkalmazzák, akkor én nagyon fontosnak tartom, hogy harmadik országokba irányuló szállítmányokat ne engedjük meg, Európán belül kerüljön sor az állatok levágására, vágóhidra szánt állatok levágására a gazdák védelmében is, mert a gazdákat éri ezek után a sok atrocitás, de közben a nagy szállítmányozó cégek azok, amelyek az állatvédelmi szempontokat nem tartják be. Köszönöm asszony. Bueno, señor Köszönöm szépen. Hogan úr, ön a kapról úgy beszél, mintha ez egy sikertörténet lenne. De vajon kinek a számára sikeres ez, és hol van ez? 2010-13 ide, időszakában a kis gazdaságoknak a 30%-a megszűnt, eltűnt az EU-ban. Egyre öregszik a vidéki lakosság, illetve a gazdák is gazdákról is elmondható ugyanez. Tehát mindenképpen megülülésre van szükség, generációs megülésre. Nagyon sokan elhagyják a, a vidéket, a vidéki területeket, és Spanyolország északi részében, vagy Portugáliában ez nagyon komoly hatással, súlyos hatással bír a környezetre, és azt hiszem, hogy az erdő tüzek is részben ennek tudhatóak be. Alacsonyak az árak, nagyon komoly nehézségekkel kell megküzdeni az európai mezőgazdaságnak, mezőgazdáknak, nagyon nehéz a túlélés, a megélés. Nos, azt gondolom, hogy nem történt meg az igazi részletes elemzés a kaphatásáról. Sajnálatos, hogy ide jutottunk. Úgy látom, hogy arra koncentrálnak ezután is, hogy Európának kell élelmezni a világot. Van itt egy bekezdés, amiben kimondja, hogy az Európai Unió a legnagyobb mezőgazdasági termék exportőr a világon, nagyobb kereskedelmi liberalizáció lehetővé tenni az EU-nak, hogy tovább fejlesz az exportot, és ezáltal az egész világ középosztályának eljuthatná a termékeit. De hát biztos úr, hol van itt a szolidaritás? a fejlődő országok gazdáinak hol adunk ki lehetőséget? Neki kell megadni a lehetőséget, hogy a saját középosztályuknak megtermeljék a mezőgazdasági termékeket. Odafigyelünk egyéb, egyáltalán arra, hogy milyen hatása van mi szakpolitikánknak a világ többi részén. Harmadik dolog. Az Európai Uniós gazdákkal kapcsolatban. Minél jobban liberalizálunk, minél többet exportálunk, annál kevesebb bevétele van az európai gazdáknak, és ezt ön is pontosan tudja, biztos úr. Mit tesz ön? Mit tesz ön annak érdekében, hogy olyan eszközök, mit tesz annak érdekében, olyan eszközök létesüljenek, amelyek meg lehetővé teszik a gazdák számára, hogy normális bevételük legyen? Nos, az az igazság, mi történik? Mi ez a mozgolódás? Elfogyott az idő? De még valami nagyon fontosat el kéne mondanom. Nagyon fontos, hogy méltó árak legyenek. Állati jólét, illetve klíma. Ezeket kell a, a, ezeket kell a közös agrárpolitika középpontjába állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem akartam félbeszakítani mert eh, hát éppen kritikát gyakorolt. Biztos úr, sokat hallgattam már önt ma is, eh, és még mindig nem tudom, hogy mit akar. A német eh, médiában az jelent meg, hogy a greeninget fel akarja számolni, és renacionalizálni akarja a kapot. Erről van szó tényleg? Ez egy reform? A renacionalizációval ha a bürokráciát kívánja csökkenteni, akkor Müller asszonyhoz hasonlóan azt kell, hogy mondjam, hogy eddig is mindig a tagállamok fújták fel az EU szabályokat, most akkor még inkább így lesz, ha azt mondja a bizottság, hogy azt csináltok, amit akartok, akkor 28 különböző végrehajtás lesz, és nem fognak összeilleni ezek a mozaikok a végén. Jó, a második pillér ben jó, bizonyos dolgokat át lehet engedni a tagállamoknak, de maradjon ez egy európai politika. Sokféle célról beszéltünk, beszélt is, de a környezetbarátabb mezőgazdaság célját nem fogalmazta meg. Mi lesz a biodiverzitás csökkenéssel? Az utolsó reform a biodiverzitás csökkentés ellenében hatott, most erről egyáltalán nincsen már szó és hogy a gazdaságot is fogjuk -e ezzel élénkíteni, hát azt nem látom, hogy uh, hogyan történne. És akkor a digitalizációról csak érintőlegesen beszélt. Uh, jó, legyen digitalizáció, de ez nem, mond, nem, nem old meg mindent, nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek kapcsán említette nem lehet mindent a digitalizációval megoldani. A plafonok bevezetéséről beszélt. Ez most benne van a javaslatban, vagy nincs benne? Mert csak utalásszerűen volt erről szó. Jobb eloszlást akarnak arányokat a felülről lefele történő támogatások arányában. Ezek túl általános megfogalmazások voltak, konkrétumokat szeretnék hallani ezzel az anyaggal, amit ma itt ön előadott nekünk, nem tudunk majd más bizottságokban meg a választóinkhoz visszamenni, mert a legtöbb kérdésükre nem ad választ. Köszönöm szépen. Zulló képviselő. Szia, prezidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, amikor elolvastam az ön nyilatkozatának a címét, az élelmezés, illetve a mezőgazdaság jövője, amikor ezt elolvastam, akkor akkor mint egy megvilágosodás volt, ezt a két szót egymás mellett látom. Hát ez remek. Úgy tűnik, hogy a bizottság tényleg komolyan vette először a történelem során azokat a javaslatokat, amelyeket, amelyeket mindenhonnan hallhat, tehát hogy az élelmezést, illetve a mezőgazdaságot összekapcsolják. Aztán elolvastam a közleményt, de és az élelmezésről egy szót sem találtam. Egy szót sem. Én is, mások is többször elmondták már önnek is, hogy struktúrált, egy struktúrált mezőgazdasági és élelmezési struktúrája, szerkezete van az, a kapnak. A lényege az, hogy ne, fé, hogy ne függjünk másoktól, más országoktól. Nos, a kérdés az, hogy hogyan lehet úgy növelni a termelékenységet, az élelmiszerek, élelmiszer előállításának hatékonyságát, hogy közben nem vagyunk rossz hatással a környezetre. Valójában az a stratégiája, hogy hát nézzük meg a fogyasztók mire kíváncsiak, mit szeretnének, és elégítsük, elégítsük ki őket. De itt nagyon súlyos problémák vannak, a túlsúlyosság, az alultápláltság, illetve az élelmiszer túlságosan nagy mértékű élelmiszer felesleg. Nos, azt gondolom, hogy olyan azt gondolom, hogy csak stratégiával lehet valamit tényleg letenni az asztalra, hogyha nincs egy átfogó stratégiánk, akkor a nagy kereskedelmi cégek érdekei fognak érvényesülni. Biztos úr, hihetetlen alkalom állít most ön előtt, nem szabad ezt elvesztegetni a polgárok számára, vagy a multinációs cégek számára akar kidolgozni egy mezőgazdasági politikát. Köszönöm szépen. Ruázó úr, ezt szeretném mondani Desz úr kapcsán, hogy a tagállamoknak, ha ha megadjuk a kompetenciát a kap fölött, akkor ezzel egy nagy csalást követünk el, mert Franciaországban jelenleg is már több száz öngyilkosság van évente, és köztük nagyon sok a mezőgazdasági termelő. Állítólag zöldebb lesz, egyszerűbb lesz a rendszer, de a beszéd ne, nem utalt arra, hogy a kelet és nyugat közti kibékítés, az idősek és fiatal gazdák közötti kibékítés hogyan történne. És arról sem volt szó, hogy hogyan szüntetné meg az új rendszer azokat a pénzügyi fenyegetéseket, amelyekkel a gazdákat sújtják, és a zsarolást. Aztán az orosz embargóról sem volt szó. Ha élelmiszerellátás biztonságát akarjuk nevelni, akkor felül kell vizsgálni a szabadkereskedelmi egyezményeinket is. És a vidékfejl, vidéki munkahelyek teremtése tekintetében csak általánosságot mondott, egyes országokban évtizedek óta csökken vidéken a munkahelyek száma. Sok ezer munkahely veszett el Franciaországban is már. És miközben ugye a migráns politikája a bizottságnak egyre több migránst hoz vidékre, a helyi emberek pedig elvándorolnak. Erre mi a válasza? Köszönöm szépen. Ahogy már korábban jeleztem, most akkor a, a koordinátorok kérdéseire adandó válaszokhoz adom meg majd a szót a biztosnak, és utána pedig a képviselők egyenként következhetnek. Aztán hadd mondjam még el azt is, hogy vendégek vannak ma körünkben, de Castro úr hívta meg őket, illetve McGinnis asszony. Üdvözöljük vendégeinket! Egy rendkívül fontos és érdekes mezőgazdasági ülést választottak. Üdvözlöm tehát Önöket, most pedig biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok képviselőt, közöttük Dessz úr is említette a New Delivery modellt, illetve, hogy az Európai Uniós szinten a közös európai mezőgazdasági politikában ennek milyen eh, célja van. Nos, szándékunk, hogy tényleg a közösségi jelleget hangsúlyozzuk, az Európai Unió ugyanúgy fogja elhatározni, hogy mik a eh, kap eh, céljai, prioritásai, mint eddig. Természetesen megkérdezzük erről a tagállamokat is, de a közösen eldöntött célkitűzésekről elküldjük a elküldjük a tagállamoknak a feladatukat, aztán különböző indikátorok alapján megfigyeljük azt is, hogy hogyan teljesítenek a tagállamok. Nagyon. Azt hiszem, hogy nagyon, alkalm, nagyon hatékonyan alkalmaztuk ezt a rendszert 2015-16-ban. Ezt azért folytatni fogjuk, ezt csak azért, mert nem beszélünk róla, még nem jelenti azt, hogy ezt ki kell dobni ezt a rendszert. Tehát a közösségi jeleket mindenképpen meg kell tartani a kapban, és a tagállami terveket mind-mind jóvá kell hagyni az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy a belső piac, illetve a verseny ne sérüljön. Andrió úr egy nagyon fontos témára utalt, a kockázat kezelés, azokat a gazdákat és segíteni kell, akiknek nehézségei vannak. Ezért találták ki például az Omnibus rendeletet. Nagyon fontos még ezen kívül a jövedelem stabilizációs eszköz, illetve a verseny jogi, a versenyt ösztönző jogszabályok tiszteletben tartása. Mindenben próbálunk segíteni a gazdáknak abban, hogy a gyorsan változó piaci körülmények között helyt, helyt tudjanak állni, de ott vannak még a klímaváltozás következményei, az aszályok, az áradások, a földrengések. Nos, ezek a dolgok nem fognak egyik napról a másikra eltűnni, és nagyon fontos az, hogy tudjuk reagálni ezekre, tehát eh, pénzügyi eszközökkel kell megsegíteni a károsultakat. A vidékfejlesztési politika egyébként rendkívül hatékony volt eh, a, azon tagállamokban, amelyeket, tagá, amelyeket eh, természeti csapások sújtottak, és rendkívül gyorsan sikerült ezeket, a plusz pénzeket odaítélni és eljutatni. E, e, ezt is nagyon gyorsan meg tudtuk oldani, és Spanyolország és Olaszország helyzetét külön kiemelném, sőt, az ottani gazdák is nagyon gyorsan hozzájutottak ehhez a segítséghez. Nikolson úr, el kellett már mennie, ezt mondta is, de hogy hova jutunk? Hát az nem csak rajtunk múlik, hanem leginkább a társjogalkotókon. Reméljük, hogy a normális úton haladva jog, jogszabály is válik a mi javaslatunkból. Ott van példaként az Omnibus, ez is mutatta a három, intézet, három intézmény jó indulatát és jó szándékát. Ez is mutatja tehát azt, hogy ha rugalmasak vagyunk, és mindenki hisz egy közös térben, akkor képesek vagyunk valamit letenni az asztalra. Most a következő kappal kapcsolatban nem igazán tudok semmit mondani, addig, amíg az MFF ügyében nem, született megállapodás. Tudom, hogy önök nagyon jól lobbiznak a tagállamoknál, hogy a mezőgazdasági költségvetés nőjön, ez, ez, az, ez a dolguk, ezt tegyék is. Nos, a következő téma, hogyha van egy Hogyha júniusban, 2018 júniusában meg lesz ez a javaslat, akkor szerintem van arra egy komoly esélyünk, hogy, a, hogy az európai választások előtt ez kész is legyen, ugye önök is ezt szeretnék. Ez nem egy akkora reform, mint a 2013-as, úgyhogy szerintem meg tudjuk ezt oldani júniusig, ez tényleg nem olyan forradalmi változás, mint 2013-ban, de azért ez is változás. Szerintem nem fog ennél hosszabb ideig tartani, és amint tudjuk, el is kezdjük a munkát, amint meg lesz a jogalkotási javaslat. Állatjólét a következő téma. Nos, erre több, erre több utalás is történik a közleményben, úgyhogy egyértelmű, hogy én is egyértelmű, hogy ez számunkra is fontos. Most említett egy TV műsort, hát szerintem ott az ottani jellemzők tévednek nagyon komoly pénzügyi eszközöket szánunk a vidékfejlesztésnek, az állat jólétnek, és a tagállamoknak is van alkalma arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. De valójában egy másik biztos foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez nem az én tárcámhoz tartozik. Egyébként már most is eléggé rugalmasak az eszközeink. A kapban, hogyha mindenki számára, hogyha egy, egy hogyha egy méretre szabott megoldást próbálnák meg ráöltetni mindenkire, az igazán nem érné el a célkitűzéseket. A finn gazdákat nyilván egészen máshogy kell, kell támogatni, mint a görög gazdákat. Ezt tudomásul kell venni. Európában vannak különbségek, Ez azt jelenti, hogy a tagállamok feladata az, hogy a megfelelő körülményekhez igazítsák a finanszírozást. Egyébként a mezőgazdák között vannak rész munkaidőben dolgozó gazdák is. Azok az emberek, akik aktívan gazdálkodnak, azoknak nem mindig van elég bevétele a gazdálkodásban, éppen ezért van egy másik állásuk, vagy jövedelemszerző tevékenységük is, tehát nem csak a teljes munkában gazdálkodóknak kell megadni a támogatást. Minden tagállamban meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet megelőzni azt a problémát, hogy azok is megkapják a támogatást, akik nem érdemesekre. Farmers several times. Megemlítettem a fiatal gazdákat többször is, a generációs megújulást, az önáltal is említett gondolatokat. Frontloadingra van szükség pénzügyi támogatás területén a gazdák számára. a tagállamokkal és a regionális fejlesztéssel együtt hogyan tudunk segíteni abban, hogy több eh, támogatást adjunk a fiataloknak, eh, hogy részt vegyenek a gazdálkodásban. És én e-, emellett nagyon elkötelezett vagyok. A vidékfejlesztési politikák nagyon sokat segítettek Spanyolországban, Portugáliában. Eh, és a válságok leküzdésében. Természetesen meg kell néznünk a környezetvédelmi politikát és azt is, hogy hogyan értékelték ezt például az erdészetben, az erdész erdőgazdálkodásban. Eh, meg elég rugalmasságot teszünk el lehetővé eh, annak eh, érdekében, hogy az állatok fennmaradhassanak az erdőkben, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy tiszta erdeink legyenek elég figyelmet kell fordítani az erdőgazdálkodás ügyekre, és nem igazán ami az árak volatilitását illeti, a legtöbb tagállamban az elmúlt években 50%-kal illetve 15%-kal növekedtek az árak, A vidékfejlesztési politika módosítása után megemelkedett a támogatás, és ez nagyban elismerte a nehézségeket a tej gazdálkodásban. És tudom, hogy önök ellenzik a kereskedelmet, mindazonáltal mi szolidárisak vagyunk az Afrikai Unióval. Mi 2015. novemberben a Valetei csúcs találkozón, és az, tartottunk, e, kezdeményeztünk valamit, egy dokumentumot fogadtunk el, e, amelyben szerepel az, hogy a mezőgazdasági politikában e, figyelembe kell vennünk a migráció kiváltó okait. Persze ezt nem említettem meg, lehet, hogy nem is tud róla. Az afrikai országok export, exportálnak az európai országokba, több mint 3 milliárd eurónyi export, import érkezik az afrikai országokból Európába. Egyes európai cégeknek mégis vannak a gondjaik ezzel. Portugália, Spanyolország szempontjából sem mondhatjuk ezt. Nairobiban pedig az Európai eh, Unióba exportált támogatásokat megszüntettük, hogy segítsük az, Euró, az afrikai országokat. Eh, nyilván eh, ön ezt mind nem említette meg. Hogyha elolvasta volna az anyagot elejétől a végéig, akkor látta volna, hogy ez is benne van. Hazlingor nyilván ön sem olvasta el ezt az anyagot. Hogyha elolvasta a dokumentumot, elolvasta volna, akkor látná, hogy nem renacionalizáljuk a mezőgazdaságot, ez nyilván eltűnt a német újságokban is, majd holnap legyen szíves és korrigálja ezt. Nem nacionalizálunk. Magasabb szintű környezetvédelmi és klíma meg megfelelést akarunk elérni nagyon sokan, az Európai Parlament tagjaival, a bizottsággal, ön, önnel együtt sokan panaszkodtak azért, mert nagyon komplex a politika. A tagállamok is, is panaszkodtak emiatt, a számvevőszék is a végrehajtás miatt. De senki nem mondhatja azt, hogy a környezetvédelmi politika eléri azt a célt, amit önök akartak 2030-ra. Meg kell nézzük, hogy hogyan csináljuk a dolgokat máshogy. Ezt csináljuk most azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit egy kis esélyt adni ennek az új javaslatnak. A németországi gyakorlatra is építünk, meg kell nézni, hogy hogyan tudják, hogyan tudnak hatással lenni ezzel az, erre a politikára, végrehajtásra, mint ahogy Görögország is tud, Spanyolország is tud, és más. Az Európai Uniónak ratifikálnia kell ezeket a változásokat, közös mezőgazdasági politikát akarunk elérni a célkitűzések és az eredmények alapján. A biodiverzitás szerepel az anyagban, itt van, ugyanúgy eh, a 24. oldalon, ahogy ugyanúgy, ahogy utalunk az egészséges táplálkozásra, hogy csökkenteni akarjuk az obezitást, Márkor is úgy látszik, hogy nem olvasta el az anyagot. A kérdésekre a válaszok benne vannak ez, abban az anyagban. Olvassák el. Márkus úr, igen, a fogyasztók magas szintű, jó minőségű, tápláló élelmiszert akarnak ebben, igaza van teljesen de hogyha megmarad a minőségű, a jó minőségű élelmiszer, ami nem kell el az Európai Unióban, akkor lehet exportálni természetesen. Ez sok munkahelyet teremt, és nagyon fontos a kereskedelem mert nem hagyatkozhatunk csak a saját piacunkra. De felelős módon kell kereskedni. Az úr, úr igyekszünk a tagállamoknak eh, nagyobb kompetenciát adni a végrehajtásban, eh, és ez pontosan az ön által eh, felvetett témát érinti. A gazdák félnek az ellenőrzésektől, ezt a félelmet kívánjuk csökkenteni. Igen, ez igaz. Andrew és Dess úr, és ön is felvetette ezt többször is, Tekászról is említette ezt. Az önök aggodalmaira reagálok az új eredmény alapú modellel, új technológiákkal nézünk szemben. A human, human interakció nagyon fontos a gazdaságban, ez egy progresszív lépés, jó lenne, hogyha ezzel szembenéznének. Én a migráció kiváltókaira koncentrálok, és nem fordítva. Hogyha a technológiát, a tudományt kihasználhatnánk a mezőgazdaságban az afrikai gazdák érdekében, egy kicsit jobban kellene koordinálni a vidéki az afrikai vidéki területekben, területeken az emberek 60%-a a mezőgazdaságtól függ. Elérhetnénk azt, hogy maradjanak Afrikában, ne jöjjenek Európába. Pontosan erről szól a politika. Persze várom az önök támogatását ebben, nyilván politikailag egyetért eh, velem ebben. Köszönöm szépen! Most pedig rátérünk a második körre tisztelt képviselők következnek egy percben. De Castro úr. Grazie, <clears throat> grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Hadd mondjam el először is, hogy én elolvastam ezt a dokumentumot. Questa preoccupazione che molti colleghi hanno és bennem nem alakult ki az a aggály, amit a többiek említettek, hogy itt esetleg tagállami hatáskörbe kerülne vissza a kap. Én egyetértek önnel, a kap tényleg sikertörténet. De egyértelmű, hogy nagyon sokan gazda van, aki boldogtalan, elégedetlen, és ezek között vannak olyanok is, akik a Brexitre szavaztak az Egyesült Királyságban, többek között azért is, mert a kap túl bonyolult. Hogyha az ön közleménye azt jelenti, hogy itt paradigmaváltás lesz. A büntetések Európája felől, az ösztönzők Európája felé, egy olyan Európa, Európa felé, ahol a fenntartható és környezetbarát gyakorlatokat helyezünk előtérbe, és nem, nem bünteti azokat a gazdákat, amely, akik nem engedelmeskednek Európának, akkor ez tényleg jó akkor tényleg kialakulhat egy új paradigma, és ennek a középpontjában mindenképpen az európai gazdáknak kell lennie. Mi azt hiszem, hogy Michel Dantanel és eh, Albert Dessel segítettünk ebben, hiszen az Omnibus rendeleten eh, elég sokat dolgoztunk. Fiatal, gazd, fiatal gazdák kérdése, nőtt itt a eh, támogatások összege és száma, aztán kockázatkezelés, ezt is segítettük. Most egy nagyobb lépést kell tennünk ebbe az irányba, és nekem az a véleményem, hogy tudunk így dolgozni, de ne, ne felejtjük el, biztos úr, hogy az Omnibus 15 hónap munkája. 15 hónap kemény munka, és aztán sikerült is ezt elérni. Remélem, hogy ez a közlemény figyelembe veszi a mai vitát, de jó lenne, hogyha csak a, egy kiélet munka után e, fogalmaznák meg a javaslatot. Bosszú Ropé. Ropé úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új eh, mezőgazdasági politika remélhetőleg tisztességes és eh, őszinte lesz, és megfelelő, tisztességes körülményeket biztosít minden gazda számára. Azt is gondolom, hogy az új kap tisztességes árazást tesz lehetővé. Hadd mutassam a litván földekről egy, mutassak egy példát, egy, egy képet, ma, ő, ő, idén ősszel így nézett ez ki, és ez pedig a mai kinézetük, ilyen felszereléssel művelik meg a földeket. Ez azt mutatja, hogy a gazdák egyedül nem tudják megoldani ezeket a e, problémákat az Európai Uniós, illetve az állami segítségnyújtás, illetve a szolidaritás nélkül. E, sok gazda egyszerűen e, csődbe menne. Én azt gondolom, hogy a litván gazdák Eh, illetve a szomszédos országok eh, gazdái megfelelő mezőgazdasági támogatást kell, kell hogy kapjanak. Az új közös mezőgazdasági politikának egy megfelelő egy más válságmechanizmust kell biztosítania. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, mondja Méló úr. Tisztelt biztos úr, sok szeretettel köszöntöm. Természetesen nagy problémákkal nézett szemben, szemben Portugália az elmúlt években, erdő, tüzek, a szárasság, nagyon nehéz az állatokat etetni, takarmányozni, április óta nem esett az eső, és ugye hamarosan nem esik az eső, a 2018-as eh, vetőmagot, vagy kivetett, 2017-ben kivetett magról lemondhatunk. Ez egy, kiva, egy abszolút kivételes helyzet, erre mit eh, tud reagálni a bizottság? Másodszor, ami a stratégiai eh, kaptervet illeti, eh, nem gondolja, hogy eh, ez végeredményben hatással lett a belső piacsal és piacra, illetve felmerülhet, illetve torzító hatása lehet, nem merül -e fel annak a veszélye, hogy egy kevésbé közös politika lesz ettől. Nem gondolja-e, hogy a végrehajtási költségek, e, ellenőrzések költségei e, növekednek-e, nem lesz-e több bürokrácia? Én a szubszidiaritást nagyon nagyra értékelem. Végül pedig tudná pontosabban fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne tenni annak érdekében, hogy csökkentsék a, e, eh, hogy lehetővé tegyék azt, hogy a tagállamok minimalizálják az országok közötti különbséget. Köszönöm szépen. Egy percet akartam adni mindenkinek. Kérem, ezt tartsák be. Ovaj prijedlog eh, komisije, predstavlja Köszönöm szépen! Én nagyra értékelem az Európai Bizottságnak eh, ezt a javaslatát, ez egy nagyon jó kiinduló pont, és ez egy olyan közlemény, amely eh, egyszerűsíteni eh, kívánja a kapot, és csökkenteni a bürokráciát. Nagyra értékelem azt a megközelítést, amely az újraelisztás, a közvetlen kifizetések újraelisztásából indul ki, és ez kiegyensúlyozottabb megközelítést teszel lehetővé, tehát eh, nem, ezek után már nem kerül arra sor, hogy a közvetlen kifizetések a nagy eh, eh, tulajdonosok vagy gazdák kezébe kerüljenek tehát korlátozzuk a közvetlen kifizetést, és erősítjük a KKV formájában működő gazdaságoknak nyújtott közvetlen támogatást. Aztán mindannyiunk számára prioritás kell, hogy legyen a generációváltás. Látni kell a különbséget a kezdő gazdák és a fiatal gazdák között. Én ön már megígérte azt, hogy eléri azt, hogy a hitel szint, a hitel kamat harmonizált legyen minden gazda számára. Kérdezem, mit, mit kíván tenni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a kap valóban közös maradjon az Európai Unióban. Köszönöm. Kuzsmuk képviselő. Kusmuk úr, tessék. Biztos úr, Nemrégiben a bizottságban tárgyaltuk a számvevőszék jelentését. A 2005-13-as időszakról volt szó. Ön akkor még nem volt a mezőgazdaságért felelős. De már akkor is negatív trendeket láttunk. Csökkent a mezőgazdasági termelőüzemek száma, főleg a családi egységek száma, és egyértelműen elkezdődött és folytatódott az előregedés az ágazatban. A mezőgazdasági termelők 80%-a idősebb a 45 éves határnál, 45 évesnél idősebb, és ha ezt nézzük, akkor ez szinte már fenyegeti az európai élelmiszer ellátásra kapnak. Többet kéne tennie a fiatal gazdák helyzetbe hozása érdekében. Sőt, lehet, hogyha mindent megtesz a kap, az is kevés lesz e tekintetben. Köszönöm a szót, elnök úr. Én olvastam a jelentést, a 14. oldalon sokunkat megdöbbentett ez az ábra, az átlagos tagállami farm, farm bevételek és az ipari bevételek között az ön hazájában körülbelül egy harmadát kapják a mezőgazdasági termelők annak, amit az ipari termelők. Ez nem fogja a fiatalokat arra ösztönözni, hogy belépjenek ebbe az ágazatba. Ilyen körülmények között nem akar senki majd a mezőgazdaságban dolgozni és vidéken lakni. Tehát sokkal jobb árakat kéne a mezőgazdasági termékek után kapniuk, és egyéb támogatásokat, hogy ott maradjanak. Ugye kiszivárgott a plafon mértéke a közvetlen támogatások korlátozásának a mértéke. Most ezt megtudtuk, de ezzel még igazságtalanabbá válik a rendszer, és szerintünk ez botrányos, hogy nagyon kevés gazda kapja a pénzek többségét, és a többség pedig nem kap semmit, vagy csak keveset. Köszönöm. Biztos úr, üdvözlöm a közleményt, jó a szöveg, de érdekes gondolat benne az, hogy végre célorientáltá válna a kap. Ez jó lenne, ha így lenne. Jelenleg nagyon orientált, egy, egy ilyen konfekció ruházathoz hasonló, senkire rá nem szabható ruha a támogatás. Reméljük, hogy ezzel a változtatással tényleg egy új rendszer alakul ki, amire a cross compliance és a zöldítés elveinek is megfelelve célzottabb, egyénre szabottabb támogatási rendszert eredményez és ösztönzés lesz a fő szó, és nem a büntetés. De érdekelne, hogy hogyan vették figyelembe, figyelembe vették-e a gazdálkodó tudását, tapasztalatát, felelősségtudatát, hiszen ha több felelősséget adnak az egyéni gazdálkodónak, akkor azért azt látni kell, hogy ki képes ennek a vállalására, és ki nem de alapvetően egyetértek ezzel a trendel, mert ők tudják legjobban, hogy mi jó nekik. Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos úr, a kap Nak már nagyon sok áldozata volt az utóbbi évtizedek során, nem csak emberek, hanem komplett elképzelések, környezeti célok aláásását szolgálta. Két kérdésem lenne. Az egyik az állategészségügy vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy elfelejtette biztos úr említeni, hogyha elfelejtette az állatjólétet, mint olyat, csak két mondat szerepel a szövegben erről, mintha ez a terület ennyire jelentéktelen lenne. Pedig elvileg elindult a harc azért, hogy állategészségügyi, állatjogi kérdéseket végre érdemben megoldjunk. Ön azt mondja, hogy a kap egy okosabb, környezetbarátabb lesz a jövőben, hát ennek pont az ellenkezőjét látom. Biztos úr, ön egyszerűsítésről, modernizációról beszélt, és arról, hogy eredményorientált legyen a rendszer. Jó, ez jól hangzik, és csak, ugyanakkor tudjuk, hogy csökkenteni kell a kapköltségvetését, és csökkenni fog a politikai eszközök lehetősége, és több mindent a tagállamok felelősségébe adnának át, ezzel szerintem a piac tovább fog fragmentálódni. Eredetileg ö, kockázat válságkezelési intézkedéseket is vártunk volna öntől. A válság alap úgy néz ki, hogy most akkor külön kezeltetik a kaptól a mezőgazdasági termelők nem tudnak minden három évben teljesen új rendszerhez alkalmazkodni. Jó lenne, ha tényleg megmaradna a közösségi jellege a kapnak. A kapnak az a fő feladata, hogy minőségi élelmiszerekkel lássa a lakosságot. És éppen ezért nagyon csalódott vagyok, hogy ebben a szövegben nincsen igazán vízió, előrelátás, de a fent említett témák tekintetében a jobbítást még mindig remélem öntől. Parancsoljon, tessék. Köszönöm, biztos úr. Jónak tűnik az, amit mond, hogy több rugalmasság, célorientáltság, eredményorientáltság. Jó, egyezünk meg, de két feltételem van. Tényleg legyen garancia arra, hogy a tagállamok nem fogják túlszabályozni a dolgot, ezt a gold, gold platinget meg kell mindenképpen előzni, és jó lenne, hogyha a greening célorientáltság témáit a második pillérbe kéne áttenni, oda tartoznak, ezt a bátorságot még várnám öntől, és akkor teljesen elégedett lennék. Pótkérdés, mi történik, hogyha mégsem sikerül elérni ezeket a célokat, akkor megbüntetik a tagállamokat? Ami az igazságról szóló vitát illeti, jó, legyen díl, legyen igazságosabb a közvetlen kifizetés, de azért eh, itt sokféle igazságtalanságot kéne egyszerre megoldani, mert a tagállamok között is van egy igazságtalanság egyik országban 70 eurót, másikban 600 eurót fizetnek ugyanarra a területre. Ez ö, égbe kiáltó igazságtalanság. És ö, azt mondja, hogy kérje segítségünket, hogy javítsuk a javaslatot. Hát ö, az elődjének 7000 módosítóval segítettünk, ö, lehet, hogy itt is ez lesz a helyzet. No. Może nie aż tyle. Pani poseł e, Schirchuber. Schreier, sorry. Jó. Schreier asszony következik. Eh, Köszönöm szépen. Olyan ez, mint hogyha ez egy gazdagyűlés lenne, senki sem ért egyet senkivel. A gazdák szeretnének a mezőgazdaságban dolgozni, de az imént említettük, az imént említettük az állati jólétet, az tagállamok is sokat tesznek ebben a témában, de a kérdésem az, hogy a jövőben hogyan lehet erről bármit kiszámítani, és hogy kapják meg a gazdák a jussukat. Aztán említette a támogatások plafonját. Nos, vannak olyan multinacionális cégek, amelyek több százezer hektárt vásároltak fel, nyilván ezt majd ők föl fogják osztani, de hogy, hogy biztosítjuk azt, hogy tényleg a gazdákhoz jussanak, jusson el a támogatás, ne pedig multinacionális cégekhez. Köszönöm. Jaj, de jó, hogy már én jövök. Köszönöm. Tisztelt biztos úr. Nos, az a kérdés merül fel bennem, hogy amikor ön rugalmasságról beszél, az azt, jelent, hogy, az azt jelenti, hogy a pillérek között is át lehet csoportosítani pénzeket? Illetve mi a helyzet a társ társfinanszírozásra? Ott is van rugalmasság? Ön szerint ez nem a kap tagállami hatáskörbe való visszautalása? Második kérdés. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak sokkal átláthatóbbnak kell lenni, nagyobb felelősséget kell vállalniuk, de hogyha nem, nem végzik el a munkájukat a tagállamok, akkor kik a felelősek, a gazdák vagy a tagállam? Ki fog szankcionálni, vagy kit fognak szankcionálni? Mivel fogják megbüntetni mondjuk a tagállamot ilyenkor, hogy elveszik az alapokat? De hát ez a, ez a, tag, ez a gazdáknak tesz rosszat. Nekik pedig semmi közük ahhoz, hogyha a tagállam valamit rosszul csinált a közvetlen kifeje, kifizetések limitálásáról is beszélt. Nem tudom, hogy amit szétosztanak, azt kik közt osztják ki, és kik osztják ki? A tagállamon belül, vagy a tagállamok között? Elnézést, de én ezt nem értem. Utolsó kérdés. Beszélt a migrációról, valóban. Van egy komoly demográfiai kihívásunk de ön azt szeretné, hogy a vidékfejlesztési politika költségvetésével olyan dolgokat fizetünk ki, amit egész más költségvetési sorból kéne, és más szakpolitikából kéne finanszírozni? Erről van szó? Köszönöm szépen, mondja Kalinowski képviselő. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság több szintjén től hallunk különböző, köz, különböző közléseket arra vonatkozóan, hogy az, a tagállamok csak bizonyos feltételek alapján juthatnak hozzá az alapokhoz. Hát bizonyos tagállamok esetében ezt el tudom képzelni, na de hát a gazdák a gazdáknak kell megfizetni azért, hogy a, hogy a tagállamú kormánya nem tartja be a normákat, vagy a szabályokat? Remélem, hogy önt is aggasztja ez a fejlemény. Remélem, hogyha ilyen elképzelések merülnek fel, akkor ön ezeket majd erélyesen ellenezni fogja. Második kérdés. A tagállamoknak van már most is némi rugalmassága, van bizonyos mozgástere. Például a pillérek között bizonyos korlátozásokkal ugyan, de tudják a pillérek között átcsoportosítani a különböző finanszírozásokat, eszközöket. Ez egy jó dolog, jó, jók az ilyen eszközök, és várom az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Eh, muchas gracias, presidente. Señor... Aguilera kolléga. Igen, köszönöm szépen. Nagyon érdekes javaslatokat láthatunk ebben a javaslatban ebben a dokumentumban, és úgy látom, hogy egy kicsit tágabb nézőpontú, hosszabb távú, nagyobb lélegzetvételű ez a javaslat. A nagyobb szubszidiaritás, ami persze konkrét célkitűzésekhez is kapcsolódik, ez pontosan mit jelent? Ez milyen hatással lesz a belső piacra? Hiszen vannak közös szabályaink, de vannak a piacon belül is nagyon nagy különbségek. Illetve a társfinanszírozás lehetősége. Az eh, mennyiben változik meg? Ilyen szempontból eh, aggaszt engem ez a nagyobb szintű szubszidiaritás. Aztán új piaci eszközökről is beszélt. A piacon sokat beszélünk ugyan, de igazi változásokat nem javasolnak a piaci eszközök terén. Jó lenne, hogyha lennének eszközeink a tisztességtelen fellépéssel szemben a piacon. Örülnénk minden ilyen eszköznek, de szerencsére van már egy obdibuszunk is. Még egy kérdés, a kap költségvetését megvédi majd a bizottságban? Tudom, hogy azt fogja mondani, hogy azt kérte Spanyolországtól, hogy tegyen többet a kormány, tegyen többet. De Öttinger, is, Öttinger biztos is elmondta már, hogy a nagyobb költségvetés nem azt jelenti, hogy kevesebb eredményt kérünk egy-egy szakpolitikán belül. Még egy utolsó kérdésem is van. Júniusban azt mondja, azt ígéri, hogy lesz majd egy javaslatuk, de hát hogy lehet ez, amikor is az MFF javaslatot szerintünk március 2019 márciusáig el sem fogják fogadni? Sokszor volt már olyan, hogy nem igazán volt pontosan, ne, nem igazán volt folytonosság egy javaslatnak. Sokkal később fogadtuk azt el, mint amikor megszületett a javaslat. Szerintem elég esélytelen, hogy elfogadjuk ezt. Köszönöm. Dante képviselő. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezt a közleményt. Sok érdekes dologról beszélt, és hát korábban is összehasonlítottuk már ezt a javaslatot, annak idején az korábbi javaslattal, a vízkeret irányelve. Azt mondja, hogy ez egy szakpolitikai változás lesz, de azért bizonyos dolgok miatt aggódunk. Például társfinanszírozás, hogy ezt a kollégák is mondták, illetve a megvalósítással kapcsolatban. Legutóbbi kapban kiváló dolgokat készítettünk elő, elő, de amikor ezeket meg kellett valósítani, amikor végre próbálni a való életben, hogy eh, mi az, amit kidolgoztunk, akkor nem igazán működtek úgy a dolgok, ahogy kellett volna. Azért aggódunk most is, mert ezen mert ebben az esetben a, attól félünk tehát, hogy más szakpolitikák fogják majd befolyásolni a kap alakulását, például a környezetvédelmi szakpolitika. Szeretném, hogyha ez a javaslat megmaradna a mezőgazdasági javaslatnak. Azt hiszem, hogy hiányzik egy bekezdés egyébként ebből az anyagból, ez pedig a világ többi részéről szól, meg kell nézni szerintem azt, hogy a többiek, a többi nemzetközi szereplő mit tesz, nagyon sokan félretesznek pénzeket egyéb célokra, és ezt mi nem tesszük meg. Brexit kapcsán nincsenek plusz eszközök megemlítve, illetve a válságkezelő eszközöket sem igazán részletezi. A következő kapban semmiféle lehetőséget nem látok erre, hogy a válságot megfelelően tudjuk kezelni. Köszönöm. McGuinness asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Valójában ezt sokszor, többször el kéne olvasni ezt a közleményt, hogy mindent pontosan megértsünk. Kérdésem. Az alap kifizetések, illetve greening kifizetésekre vonatkozóan ez megmarad? Vagy a greening komponensről ezután majd a tagállamok fognak dönteni? A mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos az, hogy megőrizzük a környezet tulajdonságait. Erre lehet számítani jövőben is. Aztán a tagállamok nagyobb felelősséget kell, hogy, kell, hogy vállaljanak. Hát mi, mi mindig ezt mondtuk, hogy erre van szükség, a tagállamok azért maradkodnak, hogy a bizottság mindenbe beleszól, mi azt mondjuk, a tagáll- hogy a bizottság nem szabályoz mindent jól. Érdekes lesz majd, hogy a valóságban a tagállamok felvállalják ezt a plusz felelősséget. Ön szerint mi egy igazi aktív gazda? Már az aktív gazdát se tudtuk meg meghatározni, mit jelent az, hogy valaki aktív gazda, mit jelent az, hogy valódi aktív gazda. Nos, szerintem szerintem mindenképpen az átlagból kéne kiindulni, nem sem a multinacionális cégekből, sem pedig a ö, ö, egyéni gazdákból. Santos képviselő. Misszári. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon jó látni, hogy foglalkozik az Európai Bizottság a diversifikációval, a mezőgazdasági eh, tevékenység diversifikálásával, a eh, foglalkoztatással, eh, a körfogásos gazdasággal, a jövő kihívásaival. Tehát ami a kockázat elemzést illeti, az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy úgy vezeti be ezt a szabályozást, hogy a piaci torzulások ne tegyék fenntarthatatlanná a mezőgazdaságot. Az önanyaga arról beszél, hogy világos álláspontot kell elfoglalni a a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban, e, e, és ennek a kombinálásával kapcsolatban, de ez nem, úgy tűnik nem szerepel a végső anyagban. A vidékfejlesztésben szeretnénk nagyobb kiegészítő jeleget látni más európai e, területek, politikai területekkel, Ön beszélt a vidéki ellenőrzési mechanizmusról, hogy megnézzük, hogy más vidék, más politikák milyen hatással vannak a vidéki közösségekre. Ez hogyan működik? Flanagan úr, köszönöm szépen, örülök, hogy ilyen sokan vannak itt, máskor üresek a sorok, lehet, hogy valami fontos dologra került sor. Biztos ön azt mondta, hogy a capping vel kapcsolatos feltételek megteremtődtek, és Csolos úr javaslatai, a tisztességes támogatáselosztás, a capping, a fenntartható családi gazdálkodás szerepeltek a régi javaslatban. Az ön javaslatával kapcsolatban kérdezem, hogy mi lesz, hogyha a tagállamok elkezdenek ebbe belerondítani, mint ahogy Írország is tette múltkor. E-, e-, egyes országok a régi rendszerben további 27 milliárdot, 11 milliárdot kaptak volna de ez nem történt meg, pedig ez segített volna a kis gazdaságoknak, a családi gazdaságoknak, stb. 2020-ra a konvergenciát tekintve olyan helyzet eh, jönne eh, ki, hogy egyes gazdák 700 eh, eurót kapnának hektáronként, mások meg 160 hektáronként. Ez megtörténhetett volna. Miért nem akadályozzuk ezt meg? a greening kifizetések az egyes pillérben maradnak-e, és ami pedig a pontoságot illeti, és azt, hogy az emberek elolvassák -e a dokumentumok, vagy nem, az a dokumentumokat, vagy nem. Itt is elmondta, és a kontbizottságban is azt mondta, a, a kifizetések területalapúak. Nem, a, te, a kifizetések nem területalapúak, eh, kivéve olyan országokban, eh, ahol eh, általány kifizetések vannak, és ez Írországban így van, és ez történelmi múltra tekinthető víz, vezethető vissza, tehát amit ön mondott, ez nem pontos. A greening kifizetések az egyes pillérben maradnak-e, és mi lesz, hogyha a nemzeti kormányok e, elkezdenek itt lázadozni, főleg, hogyha megadja neki erre a lehetőséget, a nagyobb mozgásteret. Köszönöm szépen. Amit ő mond, mondja az elnök, ezzel nem tudok egyetérteni. A mi üléstermünk általában nem szokott üres lenni. Ne általánosítsani ilyen dolgokban, ez kifejezetten sértő. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dorfman úr. Köszönöm szépen, elnök úr, egyes dolgok kifejezetten értekesek. E, talán a bürokrácia leépítés és az egyszerűsítés tekintetében fontos lenne új utakon e, elindulni, új megközelítést választani. E, a, a környezetvédelmi intézkedések új megfontolása és jó, fontos. Desz kollega és én is már 7 évvel ezelőtt felvetettünk számos intézkedést, javaslatot, ami most ebben az bizottságban szerepel, talán majd most sikerül. Aztán a termelői szervezetek is szerepelnek itt, ez nagyon jó, örülök ennek, remélem, hogy főleg zöldséggyümölcs területen ezek fontos szerepet játszanak. Ami nekem hiányzik, az az első pillérbe tartozó támogatások számításával kapcsolatos információk, ezzel kapcsolatban nem szerepel semmi a szövegben. Jelenleg olyan, olyan támogatásokat is fizetünk, például Olaszországban, amelyek már szinte történelmi adatokra nyúlnak vissza, 17-27 évvel ezelőtti termes, termesi adatokon alapuló kifizetések, támogatásokról van itt, szóval ez teljesen torz képet hoz létre. Azt hiszem, hogy nem csak az országok közötti konvergenciát, hanem az országon belüli konvergenciát is fel kell vetnünk. Köszönöm, Ferenc eh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Il y a une semaine, non, j'ai dit que vous étiez un petit cachotier. Il y a une semaine, vous m'avez envoyé un document. Eh, ön egy héttel ezelőtt eh, elküldött egy anyagot, ez a 4.2-es változat volt, most megint egy 4.2-es változatot kaptunk, ami számunkra nagyon fontos. Az, hogy úgy, tűn, úgy, tűnik ki, hogy, úgy tűnik, hogy elnök úr erről nem akart beszélni. Tehát nincs hiányzott belőle a 4.2-es pont, most is hiányzik belőle a 4.2-es pont, e, pedig ez nagyon fontos. Mi helyzet a migránsok integrációjával? Ez a, ez a kapban a sikertörténet? Ez azért mégiscsak botrány e, erről beszélni. Ön valóban az öngyilkosságot elkövető gazdákat akarja helyettesíteni a migránsokkal. E, én, én úgy látom, e, elnök úr, hogy ön abszolút annak az ellentétét testesíti meg, amit a e, polgárok akarnak. Nem, nem akarunk migránsokat, és egyáltalán nem akarunk migránsokat a vidéki területen. No ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. Предложената от вас комуникация дава някои насоки, които... Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy a kommunikáció, illetve ez a közlemény olyan intézkedéseket is tartalmaz, amely egy kis mozgásteret ad a gazdáknak. A korábbi változat azt mondta, hogy a kap feladata az, hogy a tagállamok közötti támogatási szintekben meglévő különbséget csökkentsek. A jelenlegi szöveg szerint azonban a tagállamok közötti különbséget a támogatást tekintve csökkenteni kell. Ez nem csak egy lényeges árnyalat, engem ez akaszt. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban minden gazda egyforma támogatást kell, hogy kapjon az új kapot illetően mi mind a közös piacon veszünk részt, ugyanaz a szabályzás vonatkozik ránk, és nem lenne tisztességes a 2004-2007-ben, 2013-ban csatlakozott tagállamokat diszkriminálni. Ön el tud, kötelezettséget tud-e vállalni a mindenki számára nyújtott egységes támogatás mellett? Köszönöm szépen, mondja Hojbuch asszony. Biztos úr, ön a mezőgazdasági politika megújítását abban látja, hogy a célokat határozzák meg, és a tagállamokra bízzák azt, hogy hogyan érik el ezt a célt. Ön azt mondta a válaszás során is, hogy meghatározzuk a célokat ugyanúgy, mint eddig. Na hát, de hát eddig meghatároztuk, de nem értük el. A második pillérben nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy a tagállamok milyen programokat fogadnak el. Ami a greeninget illeti, nagy lehetőségeket adunk itt, és a, bizot, a tagállamok ebből válaszol, választanak. Cross-compliance területén és klíma problémák merülnek fel, a környezetvédelmi problémák, közös alapsztenderdekre van szükség, nem lehet a tagállamok kényére, kedvére bízni ezt végül én nem tudom képzelni, hogy ez működik, hogyha nagyon-nagyon pontos célokat határoznak meg jó eh, indikátorokkal és egy jó monitoringgal elkészítik ezt ki, és szankcionálni tudják. De eddig eh, az volt a helyzet, hogy eh, amivel be, elindultak, azt annyira felvizezték, aztán a végeredményben a tagállamok, hogy semmilyen reformra nem is került sor. Talán nem képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy bocsánat kell kezdenem. Egy későn érkeztem és nem hallottam a beszédét, de két emelettel följebb az agroforestry, tehát az agroerdőgazdálkodási ülésen elnököltem. Az Európai Unió területének 90%-a agroerdőségi terület, nagyon nagy er, nagy eredményeket érünk ezzel el, ez jó az a biodiverzitásnak, az állatoknak, a, a vízminőségnek, a e, üvegházatású gázok megkötésének. Az Európai Unió e, finanszírozott egy tanulmányt, ami az agroerdőgazdálkodásról e, szól, és ez is azt tartalmazza, hogy milyen előnyökkel jár ez. Az asszisztensem azonban itt volt, és elmondta, hogy miről szólt a beszéde, és nagyon örültem, hogy azt mondta, hogy nem fogja Brüsszel meghatározni ezek után, hogy hány fa álljon melyik telken, és én nagyon szívesen megbeszélem önnel egy Guinness társaságában, hogy az agroerdőgazdálkodási agro területen termelt komló ugyanolyan jó minőségű, vagy esetleg jobb minőségű, mint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 elnök úr, tisztelt biztos úr, nagyra értékelem azt az anyagot, amit benyújtott. Köszönöm szépen, hogy támogatja a gazdákat, és nagy figyelemmel hallgatom a közvetlen kifizetésekről szóló fejezetet azt mondja, hogy ez biztonságot ad a gazdáknak. Egy kicsit több információt kaphatnánk-e a közvetlen kifizetések lineáris jellegével kapcsolatban? Ön utalt emellett a Juncker tervre, illetve Juncker eh, úr eh, észak-kelet, eh, illetve <laughs> észak-dél és kelet-nyugat egyenlőségről szóló fejtegetéseire. A közös mezőgazdasági politikának csökkentenie kellene, a különbségeket csökkentenie kellene, vagy kell, ez a lényeg, hiszen itt ami a linearitás illeti, a közvetlen kifizetések linearitását illeti, ez nyugat és kelet között eltéréseket mutat, mutat, holott a piac egyforma bármilyen módon is vizsgáljuk a közvetlen kifizetéseket, ezeket felülről korlátozzuk, vagy nem. Nagyon fontos, hogy a közvetlen kifizetésekben ugyanabból a kiinduló helyzetből induljanak a gazdák, hiszen egy közös piacon versenyeznek. Köszönöm szépen. Pytania. Po pierwsze, pod wspólne unijne cele Nekem is lenne egy kérdésem, elnök úr, hogyha e, nem bánja. Közös e, célkitűzéseink vannak, és a tagállamok lesznek felelősek azért, hogy egy olyan stratégiát készítsenek el, e, amely a célok végrehajtását célozza. A stratégiát ezt el kell fogadni, ezeket el kell fogadni a bizottságnak. mik lesznek a kitételek? lesz-e valamilyen instrukció azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a célja ezeknek a stratégiai terveknek, egységesen bánnak-e, vagy egységesen kezelik-e ezeket a stratégiákat. Természetesen mindenen lehet még korrigálni, mindent ki lehet igazítani, de most kell elkezdenünk a dolgok végiggondolását. Ami a piacot illeti, a jövedelmet illeti, ezekről nem igazán beszélt, ami a külső feltételeket illeti, az is meghatározza a kapot. Az új kap 2000 21-re kell, hogy vezetésre kerüljön, tehát 3-4 eh, évünk van még eh, közte. Eh, közben itt van az Omnibus, ami remélhetőleg számos dolgot majd egyszerűsít a gazdák számára. Úgyhogy jobban megemészthető legyen a kap arról beszéltünk, hogy egy erős, megrengethetetlen kapra van szükség. Nos, a kap azonban nem csak a e, pénzről szól. Hogyan lehet a Brexit utáni e, hézagot feltölteni? A gazdáknak, gazdák a szemben őszintének kell lenni, meg kell mondani nekik, hogy kevés, kevesebb pénz lesz. Mi lesz az új kihívásokkal? Ezeket miből fogjuk finanszírozni? Remélhetőleg a kohéziós politikából. Azonban a Brexit hézaggal kapcsolatban valamit tenni kell. Ez a költségvetés, a Brexit költségvetési következménye, ez több, mint, többről szól, mint a pénz. A közös piacsal kapcsolatban is döntenünk kell európai szinten. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami a Brexit eh, költségvetési hézagot illeti, ezt a tagállami pénzekkel ki lehetne tölteni, de nem a, az Európai Unión keresztül, Unión keresztül kellene ezt finanszírozni, hanem eh, tagállami költségvetésekből a kap eh, illetően csak a Brexit költségvetési hézag mértékéig, közben fenntartva a versenyképességet, és elér, elkerülni e, azt, hogy nagy különbségek legyenek. Azonban itt őszintének kell lennünk. Tényleg azt gondoljuk, tényleg azt reméljük, hogy a tanács megemeli a mezőgazdasági költségvetést? Hát nem gondolom. Köszönöm szépen, és akkor most ezeket a fontos témákat meg kell vitatnunk, elnézést. The floor is yours. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden megszólalónak, amit kérdezett. Először is to deal with budgetary matters. Bármi, amit tőlem kérdeznek a költségvetési vonatkozásban. A, arra nem tudok válaszolni, jövő májusig eh, erről nincs döntés a bizottságban. Jó lenne, ha tudnék, de nem válaszolhatok. De hogy mit akarunk csinálni a költségvetési helyzet kapcsán, arra van elképzelés. Évente két milliárddal kevesebb lesz az EU költségvetésében. Vagy a tagállamok többet fizetnek be, mint az egy százalék, és ezzel hidaljuk át a szakadékot, vagy friss pénzt próbálunk ö, felhajtani, vagy a Mounti jelentésben felsorolt saját források valamelyikét aktivizáljuk, vagy egyik sem működik, akkor csökkenteni kell az elképzeléseinket. És a gazdáknak már egy éve mondom, hogy ez a helyzet. És eh, gondolom önök otthon is lobbiznak a mezőgazdasági politikáért, Én az utóbbi hat hónap során az Európai Unió miniszterelnökeinek egyharmadával találkoztam, és próbáltam nekik elmagyarázni ezt a helyzetet. Castro úr és mások is említették a válságkezelést. Igen, fontos kérdés. Az omnibus rendeletre építhetünk, ott sok minden jó dolog történt. A bevétel jövedelem stabilizáció például. A termelői szervezetekkel közös döntéseket hoztunk, például Franciaországban a versenypolitika vonatkozásában, és a termékbiztosítás területén is több lehetőséget adtunk a gazdáknak, nagyobb mozgásteret. Ezek szerintem sikeres intézkedések voltak, és köszönöm Önöknek ebben a támogatást. De ami a válságkezelést, a válságalapokat illeti, hogy ezek a kapon belül vagy kívül lesznek, ez egy költségvetési kérdés. De az biztos, hogy valamilyen alapra szükség van, mert válságok mindig vannak. És most Spanyolország, ö, Olaszország, Finnország ö, tűz és árvíz eseteit tekintve, ugye ez biztos, hogy mindig is szükséges lesz. Olaszországban sikeresen léptünk közben annak idején a földrengés által sújtottak megsegítésére. Portugáliában két napig esett az eső, amikor ott voltam. Lehet, hogy nem mindenhol esett Portugáliában az eső, de, de igen, látom, hogy nagy az ingadozás, hogy egyszer szárazság van, egyszer túl sok eső van. Ezzel foglalkozni kell. Ön mondta, hogy hat hónapig nem esett az eső, erre mondom csak, hogy nem régiben esett két napon át, amíg ott voltam. De ami a belső versenyt, a piacvédelmet illeti, továbbra is közös lesz a közös agrárpolitika, csak egyszerű, Ami a költségvetést illeti, meg a konvergenciát, hát minél több a pénz, annál több konvergenciát tudunk belőle csinálni. Ezt érzik meg azok az országok, mint Portugália, és akik ezt szeretnék. Ez tisztán költségvetési kérdést. És örömmel költünk a konvergenciára, de hogy mennyi pénzünk lesz, az részben önöken is múlik, és nem rajtam. A fiatal mezőgazdák támogatása tekintetében, igen, ő ön is, és én is az ő pártjukon állunk, igyekszünk mindent megtenni a generáció szakadék áthidalása érdekében, hogy a nyugdíjba vonuló gazdálkodók helyett legyenek új termelők. Korábban már mondtam, hogy van erre elképzelésünk. Ez az új rendszer szerintem a tagállamoktól ugye ex ante előzetes vizsgálatot igényel majd, hogy milyen célokat kell megvalósítani, milyen eszközökkel. Tehát de az alaptörvény fogja meghatározni az intézkedések típusait. És lesznek összekapcsolatlan, összekapcsolt beruházási támogatások és környezeti támogatások, és ezt a kap tervet a bizottsághoz kell benyújtani, amely megvizsgálja ezt a stratégiát, annak összeegyeztethetőségét az EU célokkal, és a választott intézkedések koherenciáját és hatékonysági potenciáját. Ez a közös része a common mezőgazdasági politikának, és így sokkal több inputot vihetnek be a rendszerbe az egyes gazdálkodók és egyes tagállamok. Ez a rugalmasság, a szubszidiaritás példaértékű megvalósítása. Igen, döntsék el a tagállamok, hogy milyen ö, célokat követnek, milyen módon kívánnak részt venni a közösségi politikában. Németországban ez az, who will be dealing with in the European Commission. The member state and your federal minister who, Mr. Smith, has to deal... A 16 tartomány és 16 tartományi mezőgazdasági miniszter most mind elmondhatja a saját elképzelését, és egy struktúrált megközelítést nyújthatnak be az Európai Bizottsághoz. Ez a szubszidaritás, ahogy megvalósul. Németországban ugye ez már megvalósult a tartományok és a szövetségi szint között, most a tagállamok és az EU között is tulajdonképpen példaértékű Németország. Ami a zöldítést, a greeninget illeti, a jelenlegi rendszert megszüntetjük, mert konkrétabb, magasabb szintű eredményekre vágyunk. A rendszer túl bonyolult, legalább hét különböző feltételesség van, cross compliance jó, mezőgazdasági gyakorlatok és a zöldítés. És egyes környezeti intézkedések eddig nem voltak egyértelműek. A tagállamokkal most megegyezünk, hogy ő szerintük a gazdáik számára, de ugyanakkor szigorúan ökológiai célok mentén melyek a legjobb keretek, és mondom, többféle összekapcsolt és összekapcsolatlan kifejezetés is lesz. Új technológiákkal fogjuk az adatokat kezelni, Tehát nem kell majd az ellenőrnek kimenni, hanem minden táv ellenőrizhető lesz. 2020 után sokkal több mindent lehet majd ezekkel a technológiákkal elérni, mint amit eddig. És önkéntes intézkedéseket is várunk a tagállamoktól, meg fogjuk szüntetni az átfedéseket. Ugyanabban a témában nem lesznek átfedések, vagy tagállami, vagy európai lesz a fellépés. Az ellenőrzéseket 5%-ról 1%-ra csökkentjük, mert műholdal úgyis lekövethető minden. És a helyi célokat, helyi szükségleteket kérjük, hogy mérjék fel a tagállamok, és jelezzék felénk. Sokszor hallottam önöktől, hogy a bizottság által kialakított intézkedések környezetvédelmi területen nem működnek. Ugye a lege, legelő védelem, a diverzitás védelem, ezek továbbra is megmaradnak, mint célok, csak a tagállamokra bízzuk, hogy ők hogy kívánják ezeket elérni. Mi csak az eredményt várjuk el, nem szólunk bele abba, hogy hogyan teszik ezt. Kuzmik úr a kohézióból a mezőgazdaságba áttenne pénzeket. Én személy szerint ezt üdvözölném. A kohéziós alapok és a mezőgazdasági pénzek a legnagyobb tételei a költségvetésnek. Ajánlja ezt más fórumokon is, én ezt nem bánom. De hát attól tartok, hogy lesznek tagállamok, amelyek majd ennek nem örülnek. A kifizetések igazságosabb rendszerét sokan követelik önök közül. A legelején szöveg, szerepel a szövegnek az igazságosság. Jó, lehet ezt explicitebb megfogalmazni, de, de mindenképpen ebbe az irányba tartunk, ugye azzal, hogy plafonja lesz a közvetlen kifizetéseknek, a kicsik, a közepes méretűek nagyobb arányban részesednek majd. Önök társ jogalkotók, ezt még majd ki kell pofozni, finomítani kell, de a trend gondolom, hogy látható. Cél és eredményorientált lesz az egész rendszer, és nem megfelelésorientált. Beziken asszony említette az állatjólét kérdését. Szerintem ezen a területen is előrelépünk, benne van a szövegben, találjunk ki új megoldásokat a problémákra közösen. Minden cél EU szintre kerül, EU bizottsági jóváhagyást igényel, ez garantálja a közösségi jelleget. Szó sincs renacionalizációról. A tagállamok javasolhatnak, terveket írhatnak, de a bizottság hagyja őket jóvá, egységesen. Sőt, bizonyos területeken a bizottság aktívabb lesz, mint valaha. Egyszerűen azt csináljuk, hogy a bürokratikus terheket levesszük a kedvezményezettek válláról. Mi csak felügyeljük az EU célok megvalósulását. Mi van, ha nem történik ez meg? Igen, nemzeti szankciórendszer lesz, ha egy, egy pár év után kiderül, hogy nem sikerült elérni a célokat, akkor felfüggesztjük a kifizetést mindaddig, amíg az országok ö, el nem érik azt az élet, amit ön, ők maguk határoztak meg velünk közösen, maguk számára. Ez a garancia arra, hogy az adófizetők pénzét jól költjük el, és tagállamok azt csinálják, amiben megegyeztünk. Itt nem arról van szó, hogy a migráció vele akarnánk szólni. Egyszerűen arról van szó, hogy a mezőgazdaságnak lehet szerepe a migráns probléma megoldásában. De nem fogunk pénzt kapni közvetlenül, ö, ö, hanem bizonyos pénzeket afrikai segítséggel úgy lehet felhasználni, hogy közös célokat érjünk el velük. Transferek lesznek Afrika felé, de ezek eddig sporadikusak voltak. A migráció mérséklése, elkerülése érdekében mezőgazdasági projektekkel is sokat lehet tenni azért. A mezőgazdaság jelentőségét alulbecsültük eddig, hogy a migrációs sokak felszámolásában mit segíthet. Ugye a egyes afrikai országok gazdasági tevékenységének 60% a mezőgazdasági, és ebben főleg nők dolgoznak. Ha ehhez hozzáadjuk a mi tudásunkat, akkor ez nekik is, meg nekünk is nagyon jó lehet. nagyon fontos az, hogy a fejlődő országokban is, hát persze mindenki a saját népességét is próbálja meg ellátni élelemmel, hogyha aztán van több, többletjük, akkor miért is ne exportálják azt? Nos, van egy a vidékfejlesztési programmal van egy tagállami vagy nemzeti keretünk, tehát ugyanígy a tagállamok lesznek ezután is felelősek. Hogy lesz-e pénzmozgás az első és második pillér között, hát jelenleg is létezik ez, nagy változásokra nem készülünk, de meg kell vizsgálni azt, hogy miért kéne átcsoportosítani a pénzöket. Persze, hogyha klímaváltozási vagy mezőgazdasági okokból mozognának a pénzek, akkor persze hát ez fontos érv lenne. a szubszidiaritásra és a belső piacra vonatkozóan nagyon sok érdekes kaptam, kérdést kaptam még, de remélem, hogy az előzőekben mondottak válaszolnak a kérdésére. Társfinanszírozás. Én nem gondoltam, hogy ez egy ennyire sok ellenvéleményt fog majd föl elindítani ez a, ez a javaslat. Nos, a tagállamok fognak arról dönteni, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, és persze az Európai Parlament feladata is, hogy a kapot a jövőben hogyan finanszírozzuk. A konkrét adatok mutatják meg, hogy kik a nettó nyertesek és kik a nyert, nettó vesztesek. És igenis, egyre több piaci eszközünk van az élelmiszerlánccal kapcsolatban. 2018-as munkaprogramunkban ez benne van például, például az piaci átláthatóság, vagy a tisztességtelen gyakorlatok elleni fellépés. Nagyon fontos, hogy a gazdáknak itt megnőjön a szerepe az élelmiszerlánc többi szereplőjéhez képest, és plusz meg kell vizsgálnunk még az egyéb javaslatokat is, amelyek a, a árhoz kapcsolódó piaci eszközök. Az a probléma, hogy az a probléma, hogy én ezzel egyedül vagyok a bizottságban, mindenki marakodik a költségvetésre, mindenki nagyobb szeretet szeretne magának. Nos, ez a javaslat az egyenletnek csak az egyik oldala. A tagállamok döntenek arról, hogy hogyan fogják a hézakokat kitölteni, de hát még figyelembe kell venni a Brexitet is. Köszönöm a spanyol kormány erőfeszítéseit ebben a témában. Dantan úr, Említette, hogy a szolgáltatások közötti konzultáció aggasztja őt, hát ez engem mindig aggaszt. A, mezőgazdaság, a mezőgazdaságnak ugyanúgy kell mindig harcolnia, mint az összes többi ágazatnak, és ezt meg is tesszük, erre készek vagyunk. Utalt rá hogy a, a kockázatkezelésről, a válságkezelésről nem beszéltünk eleget, ezt nem reklámoztuk eleget. Itt a 17.-18. oldalon ezt lehet olvasni. Most viszont pedig ezt meg kell a javaslatban is valahogy eljeleníteni. És mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy, nem, hogy a közvetlen kifizetéseket nem szabad veszélybe sodorni emiatt. Megint is asszony. Természetesen a mezőgazdaságnak is van szerepe a természetvédelemben. Úgy vélem, hogy a New Delivery rendszer lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy az innovatív hogy az innovatív megoldásokat meg tudják valósítani. És nagyon fontos az is, hogy a tápanyagokra is legyen egy menedzsment terv, stb. stb hogyha az Európai Bizottság tervre vonatkozó igényeit kielégíti egy tagállam, akkor gyakorlatilag szabad kezet kapnak, nincsenek plusz szabályok, ahogy ezt Jár úr is mondta. Hogyha innovatív módon a bevált gyakorlat valaki népszerűsíti, az nagyon jó. Tényleg nincs olyan megoldás, ami mindenkire ugyanúgy, mindenkinek a számára ugyanolyan előnyös. Hát, tudom, hogy legutóbb milyen nehézségeik voltak a definícióval kapcsolatban, hogy mit is jelent az aktív farmer, aktív gazda, vagy valódi aktív faktor. Azt hiszem, hogy örülnek annak, hogy végül a tagállamoké volt az a feladat, hogy a definíciót elfogadják. Én olyan emberekről beszélek, akik abból élnek, hogy mezőgazdasági tevékenységet for, folytatnak, és nem pedig abból, hogy föltulajdonosok. Flanagan úr, hogyha kötelező a capping, mi a gond? If it is, if it is mandatory. Hogyha ez kötelező, tehát a capping kötelező, de erről a társjogalkotók döntenek, akkor a tagállamoknak ez lesz majd a célkütőzés, ezt teljesíteni kell. És a bizottságnak pedig az lesz a feladata, hogy ezt ellenőrizze. Dorfman úr beszélt arról, hogy kinek mi a jussa. Nos, hát természetesen ezeket a kérdéseket még meg fogjuk vizsgálni. Nagyon fontos az, hogy méltányosak legyünk a kifizetések elosztásában. Dorfman úr, természetesen a termelői szervezeteket, illetve a szövetkezeteket mindig is támogatjuk, ahogy tudjuk, és jó lenne, hogyha nagyobb lenne a tárgyaló is. Pierik asszony, ön is említett ezt, ugyanezt a témát, tehát a kifizetések méltányos elosztása. Hát minden attól függ, hogy a jogalkotók milyen jogszabályjal állnak elő, illetve hogy melyik biztos kardoskodik el hatékonyabban. Én mindig azt támogatom, hogy a gazdák kapják meg a pénzt, nem ped- ne pedig a beruházók. Tehát jó lenne, hogyha a gazdák lennének az egyes számú kedvezményezettek. Egyébként vannak önkéntes rendszerek is, amelyek jelenleg működnek, és jövőben ezek lehet, hogy alkalmasak lesznek fejlesztésre. Kár, hogy Friend úr nincs itt. Én olyanokat helyettesítek, akik ön, öngyilkosságot követtek el azért, mert mi, migránsokat segítettek? Hát erre nem is reagálnék. Egyébként tagja vagyok egy önkéntes szervezetnek, akik ennek, ennek a szervezetnek az a célja, hogy azoknak a családoknak, vagy azoknak a személyeknek segítsen, akik, akiket sújtott egy ilyen öngyilkosság, vagy öngyilkosok környezetében élnek. Ön ezzel egyetért, ez remek. Hubig asszony hogy lesznek működőképes célkitűzéseink és indikátoraink. Hát az új rendszernek ez lesz a tesztje. Eredmény, teljesítmény, jelzőszámokon dolgozunk. Az a cél, hogy azokat a terveket, amelyeket elfogadnak a tagállamok és a bizottság is jóvá hagy, azokat mégis lehessen valósítani meddig tehát, megy tehát a munka, és mire kész lesz a, a javaslat, a jogalkodási javaslat, nagyobb, több részletet tudok majd mondani ezzel kapcsolatban. Aztán a civil szervezetek természetesen velük is egyeztetünk. Szerintem most tényleg jó az együttműködés a mezőgazdaságban az érintett felek között. A környezetvédelmi civil szervezetek is elismerik azt, hogy nagyon sok esetben éppen a gazdáknak kell a környezetvédelmi intézkedéseket végrehajtani. A gazdák a, a táj egyes számú védői. Itt közjavakról van szó, és a civil szervezetek is tisztában vannak ezzel. De a gazdákat meg kell fizetni azért, hogy az ökoszisztémákat védjék, segítség, és ez mindegyünk számára feladat. Még egy utolsó válasz. Hölgyeim és uraim, a konvergencia rendkívül fontos dolog. Nem lesz egyszerű ezzel megküzdeni. De hogy Juncker úr is mondta, folyamatosan haladunk a kifizetések kiegyenlítése felé. A cél az, hogy egyenlők uniói, uniója legyünk, a költségvetés fogja megszabni, hogy mennyit tudunk előrelépni ebben a kérdésben. És hogyha több pénzt adnak a kapnak, Bulgáriában, vagy bárhol máshol, akkor természetesen arra fogunk elmenni, amit ön javasolnak, de hát erről, erről ebben leginkább a netó befizetőknek van vele szólása. Nem egyszerű ezt megoldani, nem könnyű, nem lehet csetintésre ezt megoldani, Erről lesz egy politikai vita, meglátjuk ennek mi lesz a végeredménye, menj, mire jutunk, de egy erős, jól megalapozott kap előfeltétele annak az eredménynek, amit önök is és én is szeretnék elérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Była to solidna i dobrze dofinansowana WPR. Nos, reméljük, hogy a kap tényleg jó lesz, és jól, jó finanszírozást is találunk neki. Hölgyeim és uraim! Hogan úr bemutatta itt a szakbizottság előtt a bizottság közleményét, és azt gondolom, hogy ez politikai szempontból is egy nagyon szignifikáns tény. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy vette a fáradtságot, és eljött ide a szakbizottságba. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és válaszolt a kérdéseinkre. Most nyugodtan elolvashatjuk még egyszer majd a közleményt. Mindennyiukban nagyon sok kérdés a gály probléma merült fel ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy az EU-ban a jövőben hogyan alakul majd a dinamika nem tudjuk, hogy ezt a jogalkotási javaslatot sikerül elfogadni a 2019-es választásokig, és egyetértünk önnek, önnel abban, hogy a többi képviselővel is, illetve a tagállamok kormányaival is még nagyon sokat kell beszélnünk a kapról, és a célunk az, hogy a kapnak megfelelő esélyt adjunk a költségvetésen belül, mert hogy a pénz rendkívül fontos. A költségvetési biztossal is fogunk találkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok kérdést az ő figyelmébe is ajánlunk majd. Meglátjuk, hogy a karácsonyi szünet előtt sor kerülhet egy ilyen ülésre. Következő ülésünk, a szakbizottság ülésünk hétfőn lesz, délután 15 órakor. Köszönöm, biztos úr, köszönöm a munkatársainak is, köszönöm egész csapatának a munkát, illetve köszönet a vendégeinknek, a kopakosek, a dolgozóinak és mindenki másnak is köszönjük.